kívánok, jó munkát, és sokkal inkább, mint korábban, még jobban bízunk az LKB-ban. Köszönjük. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk ezt a vitapontot. Ez a 2010-es LKB éves jelentés volt a jelentésről. Ma déli 12 órakor szavazunk. A következő napi rendi pontra térünk át. Ez a parlament delegáció jelentése az egyeztetéssel kapcsolatban, a 2012-es évi költségvetés, a költségvetési egyeztetés eredményei a téma. Első hozzászólónk Lamaszúr úr lesz, ő a Költségvetési Szakbizottság elnöke. Egy pillanat, mondja az elnök. Kérhetném a az elnök urat, drági urat, illetve kollégáit arra, hogy kint folytassák a vitát. Nagyon szívesen látjuk Ön, de sajnos át kell térnünk a következő napi rendi pontra. Lamasszúr úr, parancsoljon, négy percben adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogy megállapítjuk, az előző vita nem volt hatás nélküli, mármint a költségvetési tárgyalások, a 2012-es költségvetési tárgyalások végeredményére. Nagyon örülök annak, most ugye üdvözöljük a illetve várjuk a tanács elnökét. Örülök, hogy itt van Lewandowski biztos úr, és örülök, hogy az Egyeztető Bizottság a 2012-es költségvetésben egyetértett. Ez a megalapotás lehetővé teszi, hogy lezárjuk a költségvetési eljárás, méghozzá a határidőkben, amelyeket a szerződés meghatározott, és a végrehajtás illetően is. Köszönöm szépen a bizottságnak, köszönöm a fiatal lengyel elnökségnek is, amelynek sikerült a tanácsban egyhangú támogatást elérni. Ez a 2012-es költségvetésről szól, illetve a pót költségvetésről a 6-os, 11 per 6-os. Gratulálok a jelentéstevőknek, nagyon fontos e, elemeket említenek majd ebben a költségvetésben. A válság idején hosszasan tárgyaltunk erről, sikerült két célkütőzést összeegyeztetni, amely pedig ellentmondásos, de nagyon szükséges egy részről csökkenteni kell a működési költségeket, másrésztről meg kell őrizni azokat a kiadásokat, amelyek szükségesek a jövő megtartása szempontjából, a mai gazdasági élénkítési szempontból, és amely elősegíti a versenyképességet a jövőben. Ugyanakkor azonban ezek az eredményből két tanulságot kell levonni. Az első tanulság nem lehet úgy folytatni, hogy ellenkezőleg tárgyalunk. Ami a kifizetési rendszakot illeti, általában ugye a kötelezettvállalási előirányzatok határozzák meg a politikákat. Azt szeretnénk, hogyha három intézmény együttműködne a következő hónapokban, annak érdekében, hogy tegyük pontosabban használjuk meg, hogy soronként mire van szükség, mennyi előirányzatra. A 2013-as költségvetést meg kell előze egy konkrét információs csomag, nem szabad megint befagyasztani, megcsökkenteni, egymás után három éven keresztül így jártunk el. A második tanulság. Kiderült, hogy nem tudjuk az európai költségvetést nemzeti hozzájárulásokkal támogatni. Jövő hétfőtől elkezdjük a tárgyalásokat a parlamenttel és a tanácssal, a bizottsággal, az új saját forrásokról, amelyek szükségesek az európai költségvetés finanszírozására, csökkentve a nemzeti hozzájárulási arányokat. Már elmondtam, és megint elmondom, ünnepélyesen, a parlament részéről elmondhatom, nem lesz megállapodás a következő több éves pénzügyi kerete kapcsolatban, ha nem tudunk megállapodni a saját erőforrásokban. Nos, nagyon fontos az, van, aki költségvetési föderalizmusról beszél, milyen hangokat hallanak. Hát azt hiszem, hogy ezeket a kívánságokat valóságá lehet alakítani. Tehát most teljesülnek azok kívánságai, akik ezt szeretnék. Köszönöm szépen, Lemaszúr úr! Most pedig megadom a szót három percre Pálcáni asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. November 18-án az Európai Parlament és a Tanács közös álláspontot dolgozott ki a költségvetésről három eh, nappal az egyeztetési határidő lejárta előtt. Azt gondolom, hogy ez jó jel, jelenleg sok a bizonytalanság, és az európai intézmények kell, illetve a polgároknak a jövőbe nézniük. Azt gondolom, hogy ez a, költség, a kötelezettségek és a felelősségvállalás jele, a 2020-as válság elleni stratégia egyik fontos részét képezi, a növekedési stratégia senki számára nem könnyű feladat a költségvetés kialakítani, és ez Európára ugyanígy igaz. A parlament döntést hozott, és ezt az egyeztetési folyamat során értékelték és elismerték a munkahelyteremtés kutatás egy életen át tartó tanulás, bevándorlási politika, illetve az európai nemzetközi politikák előtérbe kerültek. Az egyeztetéseken a kifizetések uh-huh. csökkentek, és ez nem új dolog. Amikor a kifizetésekről van szó, akkor a parlament és a, a bizottság az egyik oldalon, illetve a tanács a másik oldalon állnak, és vannak súrlódások. A jelenlegi folyamatban is így volt, ez meg kell oldanunk ezt a problémát, megoldást kell találnunk, és át kell hidalnunk az akadályot. akadályt, egyébként nem tudjuk folytatni ezt az utat. Az egyeztetés sajnálatos módon nem ideális helyszíne nagyon sok tágabb körű téma megvitatásának. Az egyeztetés az egyeztetés. Az elmúlt év tapasztalatai ezt világosan megmutatták. Amikor az ember egy nagyon precíz, pontosan definiált területén mozog az egyeztetésnek, akkor nem ad teret mindez a jelentős témák megvitatására. Ha megnézzük a bizottsági javaslatokat a kiadások területén, akkor nem lehet tagadni az érveket, és a parlament ezt mindig támogatta. Hogyha kibővítjük a vitát az egyeztetéseknél, akkor ez kudarca van ítélve. Kivéve, hogyha saját források esetében nem találunk megoldást, nem fogjuk tudni megoldani az általánosabb jellegű problémát parlamentként ez a feladatunk, emellett vállaltunk kötelezettséget, és hogyha az év során látjuk a kifizetések szükségességét, ezek növekednek az év során, akkor tennünk kell valamit, és azt gondolom, hogy feladatainkat gyakorolnunk kell, hogy ez így legyen, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kötelezettségvállalásaink az idő során, az időzítés tekintve, formátumát tekintve ne csökkenjenek. Választásokat tettünk, döntöttünk, sikerült a számunkra fontos pontokat az egyeztetésre vinni, de van egy jelentős veszélyforrás köszönetet, hogy szeretnék mondani minden kollégának, aki részt vett a költségvetési folyamatban, a lengyel soros elnökség, nagyon fontos mozdonyszerepet töltött be. Lewandowski biztos úrnak és köszönetet szeretnék mondani, ő megtartotta a teljes egyeztetési eljárás során az egyensúlyt, illetve a frakció politikai eh, tanácsadói munkáját is, illetve asszisztenseink munkáját, a személyzet munkáját. Ők éjszakákban nyúlóan nagyon keményen dolgoztak ezen a témán. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most három percre adom meg a szót Fernandes úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a soros elnökségnek, a biztosnak és a kedves kollégáknak, hogy eljöttek a mai vitára. És mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki segítette a parlament és a többi intézmény munkáját a költségetési folyamatban, a frakcióknak, az árnyékjelentéstevőknek, és köszönetet szeretnék mondani az együttműködésért általában, illetve a gyümölcsöző munkáért a bizottsággal, illetve a tanácsal folytatott munka során, illetve a parlament bürójával is nagyon jó volt az együttműködés, valamint a Költségvetési Szakbizottság titkárságának is köszönetet szeretnék mondani az EPP támogató staffjának, illetve Nicole Woods segítőkezének is. Minden intézménynek köszönetet szeretnék mondani, akik létrehozták a költségvetést, és megnézték a Horvátország csatlakozása kapcsán felmerő kiadásokat, illetve más tagjelölt ország esetét. És a külügyi szolgálat kapcsán is új feladatok, új kompetenciák merülnek fel a bővítés során. Pontos a költségvetés biztosítsa az összes intézmény működését, és pusztán 1,3%-os növekedést kaptunk. A növekvő infláció mellett ez nehéz, de megnéztük a kötelezettvállalásokat, kötelezettségvállalásokat és a strukturális változásokat. a tényleges növekedés az alapokban negatív lesz. Az Európai Parlament és más intézmények ezt támogatták, és a tanács teljes mértékben tiszteletben tartotta a parlament összes javaslatát az alapok működésével kapcsolatban, illetve más intézményekkel kapcsolatos alapok kapcsán. Hangsúlyozta a fegyelem, szükségességét a javaslatokban. Nagyon font, hogy, fontos, hogy megtartsuk az egyensúlyt a javaslatokban, a különböző költségvetések között, tehát a költségvetés kialakításában is, illetve nagyon fontos az összes intézmény megfelelő működésének biztosítása. Biztosítani kell, hogy az adminisztratív működésbeli kiadások az Európai Unió összes intézménye tekintetében megfelelőek legyenek, és ez kevesebb, mint 6%-át teszik ki pusztán az Európai Unió teljes költségvetésének. Tehát 94% a költségvetésnek teljességgel a befektetésekre létezik. Ez 1%-a az Európai Unió GDP-jének, ennek van egy hozzáadott értéke, és a szolidaritást is előmozdítani hivatott. Éppen ezért erősítenünk kell ezt a megközelítést, az európai költségvetési megközelítést a válság idején, hiszen most egy súlyos válságban vagyunk. Gazdasági növekedés, információ, képzések és a fiatalok témája nagyon fontosak, és fontos ebbe investálni. Vannak agályaink, és a tanácsnak riasztást küldtünk. Elmondtuk azt, hogy kötelezettségvállalások vannak, de amikor kohéziós politikánál a fizetésekre kerül a sor, fontos ezeket is megvalósítani. Dominik. Köszönjük Dominik úrnak, adom meg a szót a tanács képviseletében. Pani Przewodniczący, <clears throat> Pani Panowie Posłowie. E, Elnök úr, tisztelt képviselők. Most először kellett úgy tárgyalnunk az európai költségvetésről, hogy e, ilyen válságos idők zajlanak, a Lisszaboni szerződés szűk idő határt szab nekünk, mégis sikerült eh, lezárnunk ezt a folyamatot. Ez az Unió egész számára óriási siker, különösen az intézmények számára óriási siker. Megragadnám ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az Európai Parlament egészének, de különösen Alain Lamassur eh, úrnak, Bálcáni úrnak, Hencs eh, úrnak és Lewandowski biztosnak, illetve az egész csapatomnak, mert van mindannyian roppant felelősen komolyan álltak a tárgyalásokhoz, és mindenki arra törekedett, hogy az elkövetkezendő években előttünk álló kihívásokhoz megfelelő költségvetést társítsunk. A 2012-es költségvetés tervezett kapcsán sikerült megállapodnunk a legfontosabb finanszírozandó kérdésekről, a prioritásokról. Roppant precíz szakmai vita folyt arról a tárgyalások során, hogy mely előirányzatok voltak elengedhetetlenek, és hogy mely pénzekkel lehet a leginkább kézzelfogható eredményt garantálni az európai polgárok számára, tehát melyek azok a szakpolitikák, amelyek leg, amelyeket Európa polgárai, a választók legfontosabbnak tartanak. Mindenki építő jelleggel árt ehhez a vitához. A kötelezettségvállási előirányzatok tekintetében a tanács hajlandó volt a parlament javaslatát elfogadni. Köszönettel tartozunk, tartozom a parlamentnek azért is, mert ők viszont a tanács álláspontjával kapcsolatban mutattak e, nyitottságot a fizetési előirányzatok kapcsán. Átérezték, hogy a tagállamok milyen nehéz helyzetben vannak, költségvetési helyzetben, e, és ezért a tanács álláspontjával kapcsolatban komoly befogadó készségről tettek tanúbizonyságot. Tegnapi nap során a tanács egyhangulag elfogadta a 2012-es költségvetés tervezetét, illetve a 2011 per 6-os módosító költségvetést is. Így tehát a 2012-es költségvetés elfogadása a tanács részéről sikerre lezárult. Sziasztok, Dominik! Köszönöm szépen, Dominik úr. Most pedig megadom a szót a bizottság nevében. Lewandowski biztos volt, tehát ő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a bizottság nevében ezt a megállapodást, ami a 2012-es költségvetésre vonatkozik. Időszerű és időben történt ez a megállapodás, ez pozitív jelzés megnyugtató jelzés, mert ez a kontinuitásról, a stabilitásról szól, az csak instabil időben, a mai instabil Európában, ahol annyi kérdőjel merül fel. És őszintén el kell mondanom, hogy ha megnézzük a parlament prioritásait, ezek megfelelnek a mai európai igényeknek. A versenyképességről van szó, a migrációról, további szomszédságpolitikai intézkedések szükségességéről, Palesztinára is még több forrás kell rendelkezésre bocsájtani. Időben sikerült megállapodni 2012-vel kapcsolatban, így időben tudunk a költségvetés terén megvalósítani, végrehajtani. Nagyon fontos, hogy az operatív költségek növekedése kiegyenlített, méghozzá azáltal, hogy egy kicsit visszafogott adminisztratív kevesebb mint 6% a költségvetésnek az adminisztratív költség. Az intézmények mindent megtesznek annak érdekében, hogy csökkentsék az adminisztratív költségeket az Európai Unióban. Ez alacsonyabb, mint az LKT esetében. Ugye üdvözölnünk kell, be kell fogadnunk Horvátországot is. 28-an leszünk a 27 mellé. És gratulálnom kell a prioritások kiválasztásához. Ez Bácáni jelentéstevő asszony érdeme, aki az önkorlátozó megszólító intézkedéseket vezette be, illetve Fernándes kollégának is. A szükségetek lefedéséhez a rugalmassági eszköze van szükség, a parlament és a tanács ebben megállapodott, és azt hiszem, hogy az időben megszületett megállapodás nem történhetett volna meg, hogyha a lengyel elnökség nem játszott volna konstruktív szerepet. Dominik miniszter úrnak külön köszönet jár, mert ezen pozitív jelzés mögött ezt is tudnunk kell. Ahogy már többször kifejtettük, a kifizetések szintje lehet, hogy nem lesz elég. El kell mondjam még egyszer és meg kell ismételnem azt, hogy az éves költségvetéssel szemben az európai költségvetés a beruházásokról szól. Tudom, hogy mi a beruházások részesedése a 2012-es költségvetésben. A legjobban általam ismert országban tudom, hogy ez mi. Ez a részesedést tehát csökkentettük 5% alá. 50-60% az európai költségvetésnek tisztán befektetési összegnek kellene minősülnie az Európai Unióban. Multiplikátor hatása a munkahelyek teremtésével, növekedés elősegítésével. Ha kevesebb van 2012-ben, reálértéken, mint 2011-ben, hát akkor kérem szépen itt a jövőt tekintve lesznek problémák. Most is a kifizetése területén vannak hiányosságok, ez található az hatos EKT-ban. Ezen el kell gondolkoznunk. Azon az éves költségvetésen a pénzügyi terv időszaka végén, amikor növelni kell a kifizetéseket, és ez nyilván nem meglepetés. Az előző vitán során az parlamenti jelentéstevő azt mondta belgi elnök úrnak, hogy a központi bankban bíznak. Én bízom a közös nyilatkozatban. Ez akkor hiteles, ha szükség van további kifizetéseket 2012-ben, én azt hiszem, hogy minden szükséges lehetőséget megteremtünk arra, hogy felszabadítsuk a tartalékokat. Még egyszer gratulálok mindenkinek, minden érintett személyiségnek, Ellen Lemesszónak. Köszönöm szépen, hogy időben megállapodtunk a 2012-es költségvetést illetően. Köszönöm. Muchas gracias, comisario. Köszönöm szépen, biztos úr. A következő képviselő a frakció képviseletében Lavia úr a néppárt képviseletében parancsoljon, két percben adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem, engedjék meg, hogy a néppárt nevében mondja köszönetet a jelentés tevőknek, Balzáni asszonynak, illetve Fernández úrnak, illetve Lewandowski biztosnak és mindenkinek köszönöm szépen az együttműködést. Azt gondolom, hogy a megállapodást, amit elértünk péntek reggel a korai órákban, jelentős előrelépés, illetve szombat reggel volt már ez. Segít bennünket ez a megállapodás, hiszen a nemzeti költségvetési problémák ellenére van egy kötelezettségünk, és 200 milliós rugalmassági eszköz, mértékű eszközt használhatunk a négyes fejezet alatt, és a, a parlament itt növekedést szeretett volna, egy garancia rendszert, annak érdekében, hogy a 2020-as stratégia lényeget meg tudja valósítani, illetve a szomszédsági politikai kihívások megoldására is. A kötelezettségvállalások fedik a parlament prioritásai, de sajnos, amikor a kifejezetésekre kerül a sor, és nagyon sok kolléga kitért erre a korábbi nyilatkozatokban is, illetve a jelentéstevők maguk is kitértek erre, nem gondolom, hogy itt pozitívan számolhatunk be erről a területről, jelentős a hézag a kötelezettségvállalások és a kifizetések között, és ezeket valahogy le kell majd fednünk. Problémák lesznek még a bizottság számára is, bizonyos projektek finanszírozását illetően. Azt gondolom, hogy a mai, tanács, mai szavazás, illetve a tegnapi szavazás a tanácsban lehetőséget biztosít majd számunkra ahhoz, hogy egy szigorú költségvetést fogadjunk el a válság teljes tudatában de a gazdaságba történő beruházásokat talán ezzel el tudjuk indítani, a növekedést előmozdítani. Köszönöm szépen, mondja az elnök eh, Lavia úr. Köszönöm szépen. A szocialisták képviseletében Fernmúrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottság munkáját, illetve a soros lengyel elnökség munkáját, illetve a saját jelentéstevőink munkáját, Balzáni asszony és Fernández úr munkáját. Egy hosszú tárgyalás után sikerült megállapodásra jutnunk, és frakciónk ezt a megállapodást támogatni fogja. A parlament legtöbb prioritásait az életen át tartó tanulás, a szomszédsági politika, Palesztina, kapcsán sikerült keresztülvinnünk, éppen ezért támogatni tudom ezt a megállapodást, de a tárgyalások sokkal gondolommal adnak okot a jövő tekintetében, illetve a szocialisták körében is számos kritika hangzott el, aggódunk amiatt, hogy a tárgyalások oroszlán része a tanácson belüli ellentmondásokra összpontosít, a nettó fizető, befizető országok beleértve az én országom a Svédországot negatív, egyre negatívabb szerepet játszanak, és úgy tűnik, hogy egy proaktívabb cselekvő politikát blokkolnak az Európai Unió költségvetését bizonyos területeken meg kell erősíteni, hogyha pozitív mértékben szeretnénk hozzájárni a fellendüléshez, a munkahelyteremtéshez, különösen azon tagországok esetében, akiknek erre leginkább szüksége van, jobbaknak kell lennünk, mindaz, mindazok megvalósításában, amiben megállapodtunk költségvetésben, fontos összpontosítanunk a kifizetésekre, és fontos, hogy a saját számláinkat is időben ki tudjuk fizetni, úgymond néhány tagország negatívan tekinti az Európai Unió költségvetésének szerepét, és ennek hatása lesz hosszú távon a költségvetésre. Az is előfordulhat, hogy lesznek olyan tagországok, akik megpróbálják megtartani az, agrárköltségvetési részüket, de nem hajlandóak növelni a teljes költségvetést, ezzel pedig nem születnek majd új források, a kutatás, a fejlesztés, az infrastruktúra, az energia és az éghajlati beruházások, nagyon fontos feladatok. A bizottság és a parlament nagy többsége, illetve a tagországok többsége megállapodott ezekben a prioritásokban. Remélem éppen ezért, hogy a lengyel soros elnökség és a következő dán soros elnökség a blokkoló kisebbségen át tud lendülni, és egy konstruktívabb hozzáállást tud majd érvényesíteni. Köszönöm szépen, Haglundó kapja meg a szót az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék, és köszönetet szeretnék mondani a két jelentéstevőnek az ALDE nevében, és köszönöm szépen a bizottságnak, a tanácsnak a jó együttműködést. A mi frakciónk is támogatni fogja a megállapodást, amiről később szavazunk. Jó érzés, hogy ezt mondhatom, mert korábban, amikor megnéztük a tárgyalási mandátumunkat, világosan az ellen szavaztunk, hogy megnöveljük a költségvetést. Tehát az 5%-os növekedés a jelenlegi gazdasági válság ide klímában nem lett volna elfogadható. Most a 2%-hoz állunk közelebb, ami szerintem a mostani helyzetben elfogadható. Pozitív dolog az, hogy sikerült néhány kiadást, néhány beruházást elnapolni, jövőbe, jövő orientált beruházást, amit a K plusz F-ről életen át tanulásra mondott Fermúr, hát ugyanakkor a külügyek területén is az észak-afrikai arab tavaszt is tudjuk segíteni. Ez a figyelmünkre tart igényt pénzben is, nem csak politikában. Ez mind nagyon szép és jó, és nagyon szívesen megszavazok ma ezt a költségvetést. Azonban van egy kis aggódalom. Hallottunk arról, hogy mi történik a tanácsban, vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nem kell megfelelniük a kötelezettségeknek, amelyeket felvállaltak. Úgy gondolják, hogy nem kell kifizetni az általuk generált költségeket, hát ez azért aggodalommal tölt minket a jövő kapcsán. Van egy költségvetési megállapodásunk, nagyon szükséges volt ebben a gazdasági válság idején, hogy megállapodjunk, de mi tanácson belüli különbségeket, nézeteltéréseket illeti, hát eh, nem biztos, hogy nyilvánvaló lesz ez a jövőben is. Azon elgondolkozunk, hogy miben állapodtunk meg a tanácsban, rá kell jönniük erre annak érdekében, hogy felül tudjunk kerekedni a válságon és a gazdasági problémákon. Köszönöm. Köszönjük. Másfél percben Van Orden úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A parlament úgy tűnik, hogy nem szívesen, de elfogadta 2012-re 2%-os költségvetés csökkentést, reál értékben ez kevesebb, mint 2011-ben, de óriási lehetőség volt ez, amit elszalasztottunk arra, hogy megmutassuk, hogy a gazdasági valósággal tisztában vagyunk. Valóban azt gondoljuk, hogy jól költik el a pénzéket az Európai Unió intézményei, és így a jövőben is így lesz ez? komolyan elhisszük ezt? Európa szerte mindenütt kurtítják a költségvetést a deficit csökkentése érdekében és a gazdasági növekedés beindítása érdekében. Ezzel párhuzamosan az Európai Unió étvágya tovább nő, ahelyett, hogy a költségvet, nemzeti költségvetésekbe irányítanánk vissza megtakarításokat, a verseny, a kutatás és fejlesztés területét kellene támogatnunk, azonban egyre több hatáskört ragad magához az Európai Unió, amely olyan területeket, ahol semmi dolga nincsen. Jó néhány területen eh, visszavehetnénk az Európai Unió tevékenységéből, ugyanakkor eh, a teljes költségvetés tekintetében eh, évi 1,6 milliárdos csökkentést jelentene ez a, a New Direction Think Tank uh, uh, számításai szerint 400 millió eurót tudna megtakarítani az Európai Parlament csak anélkül, hogy sérülne a tevékenysége. A parlamenti bürokrácia inflálódik, és bizony a képviselők számához képest elképesztő, hogy 62 épületet tulajdonlunk, és nem úgy tűnik, hogy csökkentünk, hogy áramvonalasítunk. Itt az ideje, hogy a túlzásokban most már ne essünk. Köszönjük! A zöldek eh, nevében négy és fél percre megadom a szót Trüppel asszonynak. Tisztelt elnök, urak, biztos úr, hölgyem és uraim! A 2012-es költségvetés eljárás lezárása egy megszorító költségvetés lehet a növekedési szimulatásos ráta alatti és a következő politikai kérdést kell feltennünk. Ez helyes, jövőorientált, Európa barát döntés-e? Zöld szemszögből az EU költségvetés, mint a nemzetközi költségvetések, új prioritásokat kell meghatározon. Nem kell tartósan szakpolitikákat leépíteni, főleg európai szinten nem. Nem szabad például az agrár ágazatban, a sutes alapoknál leépíteni a fenntartható politikákat. Viszont fel kell építenünk fenntartható, verseny ösztönző szakpolitikákat kell felépíteni. 2010-re drámai számot hallottunk. A CO2 kibocsátás 6%-kal nőtt világszerte. Ez nem olyan politika, amelyet folytathatunk, ha meg akarjuk menteni a bolygónkat. Az európai költségvetés, úgy gondoljuk, ebben a kérdésben túl keveset nyújt. A megszorítások idején én a legkisebb német szövetségi eh, államból, Brémából érkezem. Tudom, hogy megszólító politikára szükség van, tudom, miről beszélek, én nem a holdon élek, nem vagyok egy eh, idegen lény Brüsszelben, megértem a tagállamok problémáit. De a tagállamok költségvetése az elmúlt években mind nőttek, az európai költségvetés sokkal kevésbé. Azért a kettőt egymáshoz össze egymásnak kell közelíteni. Szerintem vannak okok arra, hogy azt mondjuk, hogy helyes az, hogy a kis európai költségvetés egy, a, G, a tagállamok GDP-nek 1%-át érinti, Fontos, hogy olyan szakpolitikákat nevezzünk ki, ahol növelni kell az európai költségvetést, mert versenyképességről, innovációról van szó, nagyon sok tagállamban hiányzik a versenyképesség, a jövőorientáltság. Az európai költségvetésnek útmutatónak kell lennie. Mi a jó ebben zöld szempontból, ebben a költségvetésben? 25 millió euró van az új pénzügyi felügyeleti szervekre. Ezek szükségesek a pénzügyi piacok megregulázásához. Fontos kísérleti projektek vannak az innováció területén, vagy a fenntartható digitális kulturális piacok finanszírozására. A saját adminisztratív költségvetésükben 20 milliót szeretnénk a fordításnál, tolmácsnál, utazási költségeket megspórolni. Ezek virágos jelek arra, hogy mi képviselők készek vagyunk saját magunk lehetőségeit és korlátozva megtakarítani összegeket, és ez egy nagyon fontos üzenet az európai állampolgárok felé. De hölgyeim és uraim, megkérdezem a tisztelt tanácsi képviselőket, ez egy olyan költségvetés, amely az európai többletértéket, a közös európai érdekeinket valóban komolyan veszi. Ezt sajnos nem ismerem fel. Ha megnézem, hogy milyen nagy kívásokkal nézünk szembe a, a Dörbeni konferencia kapcsán, az európai költségvetésnek Lewandowski úr már említette, igazából ez egy beruházási költségvetés, amelyel élnünk kell. Nagyon fontos megszorítani, hogy ezeket bevezetni, de kellenek új ösztönzők, új fenntartható termékek, új fenntartható technológiák számára, új munkahelyek teremtésére, hogy a belső piacon legyünk sikeresebbek, de a világpiacon is. Ha Európa ilyen termékekkel tud előállni, akkor lesz lehetőségünk Indiával, Kínával, az új feltörekvő országokkal szemben fellépni. Ezt a közös európai szándékot hiányolom ebből a költségvetésből és hol van az Európai Tanácsnál következetlenség. Önök a sporon, és sporon, és sporon, erről prédikálnak. De amikor az iterről van szó, trícimra van szükség különböző alapanyagokra, hogy működjön ez a termonukleáris reaktor, 1,3 milliárdot többet kell kiadni. Most ez következetes dolog, ha spórolni akarunk, akkor talán nézzük meg a jövőbeli feladatokat kivetképpen a kutatáspolitikában, ahol tudjuk, hogy következő években sikeresek lehetünk, mert a maghasadásos reaktor az ITER esetében ez nyitott kérdés. Nem helyes a kutatási programból elvonni összegeket. Van még egy probléma, ami az intézményközi bizalmat illeti. A tanács azt mondta, hogy a kötelezettségi vállalási előnyzőket valóban le is kell hívni. Nem olyan világos ez már. Tehát az én frakcióm nem tudja ezt a költségvetést elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tüppel asszony. A GUE képviseletében Portás úrnak adok szót, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A javasolt költségvetés 2010-re nem tudja lefedni az összes igényt. Lewandowski úrral nem értek egyet, amikor a kutatásról, a, a környezetvédelmi fenntarthatóságról, a regionális kohézióról és a szociális uh, szolidaritásról van szó, szóval akkor úgy érzem, hogy nem elég izmos ez a költségvetés. És uh, a nemzeti megszorítási intézkedések mellett ez nem elégséges. Ez a költségvetés egy olyan költségvetés, amely nem látja azt, hogy recesszióba csúszunk, növekszik a munkanélküliség, sokak számára, az új generációk számára nagyon súlyos lesz a helyzet. A GDP 1%-a, kevesebb mint 1%-a 2011-ben, azt jelenti, hogy általános jellegű dologról van szó. Ez világos számomra, elnök úr. Javasolt költségvetés növelni fogja az űrt a kötelezettségvállalások a kifizetések között. Más szavakkal fogalmazva, ez egy rossz költségvetés, és ehhez járul még hozzá az is, hogy rossz gyakorlatokat érvényesít. Negatív növekedés lesz a kutatásban, és helyettesítjük az eszközöknél a felelősségvállalást. Ami a katonai kutatást illeti, vessük ezt össze a frontex -el, nézzük meg azokat a költségvetéseket, amelyek a nagy multikat jellemzik, illetve az export támogatást, amelyet tönkretettünk a fejlődő országok számára. Skizofrén a helyzet, nem konzisztens ez a költségvetés. Mi is több Európát szeretnénk, de általában kevesebb Európát szavazzuk meg. Köszönjük, Portas úr! Most pedig egy percben Andreasen képviselő asszony kap szót. Köszönöm. 5 százalékos növekedést kértek a eh, 2012-es bizottságra, a bizottság és a parlament, azonban egy 2 százalékos növekményt fogadott el a tanács, amivel arcunk csapták az európai adófizetőket. A Lisszaboni napi rendet eh, próbálja végrehajtani, és ezzel egy ezer milliárd eurót pocsékoltak már el az évek alatt. Az a források felhasználását nem ellenőrzik megfelelően, mégis egyre többet követelnek. A jelenlegi gazdasági pénzügyi helyzet Európában jól tükrözi, hogy az Európai Unió mekkora kudarcot vallott, Osborne úr további költségvetési csökkentést jelentett eh, be az Egyesült Királyságban, ezért a brit kormánynak azt mondom, nem, Haig úr, az, az eh, uniós költségvetést nem sikerült eh, kontrollat tartani. Cameron úr, nem, a kétszázalékos növekmény az nem egy befagyasztás. Az Isten szerelmére kérem önöket, hogy ne küldjék Brüsszelbe az brit adófizetők pénzét. Köszönjük, Andreasen asszony. Angelika Wertmann következik egy percben. Köszönöm szépen. 2012-es év a kritikák ellenére egy megszorító költségvetés a polgárok számára, ez jó jelzés. Azt mutatja, hogy az Európai Parlament ebben a nehéz gazdasági időkben megfelelő mértékkel kezeli a költségvetését. 94% az EU költségvetésének a polgárok javát szolgálja. Második pont, 6%-a szükséges az Európai Unió működés, intézmények működéseihez. Az Európai Unió költségvetése 2012-re nézve növekedést jelent, 1,86%-osat, vagy pedig 0,98%-os növekedést és ezzel azt gondolom, hogy a tagországok kívánalmainak eleget tettünk. Nem szabad a megszorítások mellett megfelelkezni arról, hogy ebben a válságban is jövőt kell vázolni, hiszen nagyobb, mint 20%-os a munkanélküliség a fiatal körében, és a jövőbeni generációk számára ez jelentős problémát jelent. A megszorítások mellett sokkal erőteljesebben kell beruházni az oktatásba, valamint a fenntartható munkahelyek teremtésébe annak érdekében, hogy ne mélyítsük el a válságot. Egy példa Görögország nagyon jelentős potenciál rendelkezik, ott a napenergia erőművekbe kell beruházni, és ezzel nem csak, hogy fenntartható munkahelyeket teremtünk, hanem egyértelmű jelzést küldünk a klímaváltozási célok kapcsán, hogyha pedig végezetül megengedik. Köszönetet szeretnék mondani a két jelentéstevőnek és minden érintetnek. Köszönöm. Köszönjük, Fertman asszony. Ezzel lezárult a frakciók nevében hozzászólók sora, most pedig az egyéni hozzászólók következnek. Kettő percben Gariga Poledo képviselő úr. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. E, nagyon nehéz folyamat volt. E, Bácán és Fernández kollégák számára és az Európai Parlament egész küldöttsége számára nem volt könnyű dolgunk az egyeztető tárgyalások során. Talán eh, Ellen Lamassúrnak volt a legnehezebb dolga mindannyiunk közül, de végre eh, hátradőlhetünk, és eh, elégedetten dőlhetünk hátra, mert jó eredmény sikerült elérnünk a 2012-es költségvetésre vonatkozóan főként a hatos módosító költségvetés e, és az ITER finanszírozása olyan volt, mint egy teniszmeccs, ide-oda patogott a labda egyik térférről a másikra, de a végeredmény egész jó. Maradtak azonban bizonyos kételyek bennem. Először is az íratlan szabályok megváltoztak. Lisszabon előtt a kötelezettségvállalásoknak volt egy eh, szintje, amit megállapítottunk, aztán tárgyaltunk a kifizetésekről. Most azonban a tanács egy oldalúan megállapított egy eh, eh, kifizetési szintet, és aztán tárgyaltunk a kötelezettségvállalásokról. Ezért a, a, a bizottság költségvetés tervezetét vagy javasolt adatait megkérdőlezzük, és mint egy kész tényként tálalják ezt az Európai Parlament számára. Mondom, ezek az iratlan szabályok megváltoztak, ez a tárgyalási formátum, elnök úr, megmondom őszintén, nem jó jel a pénzügyi keretről folytatandó tárgyalásokra vonatkozóan. Köszönjük Gariga Poledo úrnak, Fon úr, kettő percre kap szót. Uh, th- thank you, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr Másokhoz hasonlóan én is köszönettel tartozom a két előadónak, Bácen és Fernández kollégák óriási munkát végeztek. Először is pár szót szólnék az általános költségvetésről, mielőtt az Európai Parlament saját költségvetésére térnék. Az általános költségvetéssel kapcsolatban támogatom a az egyeztető tárgyalások során elért megállapodást, vannak azonban aggodalmaim, fenntartásaim. Különös tekintettel azzal kapcsolatban, hogy a strukturális alapokra nem jut elég pénz a jövőben, amely főként a régiókat, mondjuk Velszet hozza nehéz helyzetbe. Velsz nagyon sokat komoly kedvezményezetje a struktúrális alapoknak, és hogyha 2012-ben a struktúrális alapok finanszírozása csökken, akkor ezért a tanács a hibás. A tanácsnak kellene látnia, hogy a struktúrális alapok milyen fontosak a munkahelyteremtésben, az európai gazdaság növekedésének beindításában. Ha erre nincs elég pénzünk, akkor a tanácsot hibáztassák. Nem az Európai Parlament saját költségvetését illeti, amely az én felelősségi körömhöz tartozik. Az Európai Parlament megtette, amit vártak tőle. Körülbelül 74 millió eurónyi megtakarítást fogadott el. A tolmácsolásban, a fordításban és egyéb területeken sikerült pénzeket megtakarítanunk. A képviselők maguk is komoly megtakarításokat fogadtak el, például a havi hivatali költségtérítésben, illetve a költségvetési költségek terén befagyasztottuk költségvetést. A legfontosabb üzenete tehát a költségvetésnek az, hogy az Európai Parlament tudja, hogy mi a fontos. Tudjuk, hogy az a prioritás számunkra, hogy a nő, munkahelyteremtésre, a gazdasági növekedés újraindítására fordítsunk a legtöbb pénzt, és ahol lehet megtakarításokat eszközöljünk. Köszönöm szépen, Von úr, most pedig kettő perce megkapja Elvaró úr a szót az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, köszönet a tanácselnökségének és a két jelentéstevőnek, akik a Lamaszór, a kolléga, a Kötvetési Bizottság elnöke közösen jutottak erre megállapodásra. 17 órát töltöttek a 10 egyeztető eljárás során. Az Európai Parlament kettő órán keresztül folytatott tárgyalást a tanácssal. Jó lenne a legközelebb, hogyha a tanács a tárgyalásokat ne az egyeztető tárgyalások során folytassa, hanem korábban. Ez azért mindenki számára megkönnyíteni a munkát és a szombat reggel mindenkinek otthon rendelkezés állna. Azt hiszem, hogy egy észszerű költségvetésben tudtunk megállapodni, közeledtünk a tanács álláspontjához, 129 milliárd euróról van szó, ennyire szolidkoztunk. A kötelezés vállalási a, a kifizetéseknél, a kötelezés pedig a, m, szintén a parlament összege került előtérbe. Nem szabad most a babérjainkon ülni, azt hiszem, hogy igen veszélyes lavinát görgetünk magunk előtt, ami a pótköltségvetéseket illeti, amelyek segítségével finanszírozok a kötelezettségvállalásokat. Én azt szeretném, hogyha a legelején olyan költségvetést hoznánk létre, amely világos finanszírozási alapot biztosít, és nem kellene állandóan pótköltségvetéseket létrehozni. Ez mindig a jövő felé napolja el a problémát. A másik tény, amit megállapítanék, az Európai Unió többet kell befektessen a K plusz F-be, ezt mindenki a tagállamokból is támogatja ezt a törekvést. Csak ugye felső határa meg alapozott költségvetésén nagyon nehéz. Egy kicsit el kellene térni a korábbi gondolkodásmódunktól ha nem csoportosítunk át a K plusz F és a 2020 stratégiai értegében, nem tudjuk ezeket a prioritásokat megvalósítani. Kiderült, hogy olyan időben, amikor meg kell húzni az övünket, a parlament is meg tudja tenni, meghúzzuk az övünket. Fernándes kollégának köszönöm szépen, mert kiválóan útjára bocsájtotta ezt a megállapodást. Mi támogatni fogjuk tudni ezt a köcsögötést, de hogy hosszú távon ez jó megközelítése, erről majd még beszélgetünk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt Álvaro úr. Most pedig megadom a szót egy percre Lasák úrnak. Vážený pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, nalezení schody nad návrhem rozpočtu nebylo v letošním roce vůbec jednoduché a víme, že výsledek... Köszönöm. A 2012-es költségvetési megállapodás nem volt könnyű. Tudjuk, hogy viszonylag kis többség fogadta el ezt a tervezetet. A kifizetések picit meghaladják a 129 milliárd eurót, ami 1,86 százalékos növekedés. Ez figyelembe veszi a gazdasági valóságot, illetve a tagállamoknak a költségvetési megszorítási helyzetét ha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy alacsony szinten tartjuk a kiadásokat az infláció alatti szinten. Én frakciókoordinátorként a Regionális Fejlesztési Bizottságban úgy gondolom, hogy a fő prioritásunk 2012 éve, 2012-es évre az kell, hogy legyen, hogy az 1B fejezetben, tehát a kohéziós fejezetben megfelelő pénzek álljanak rendelkezésre annak érdekében, hogy a múltbéli ígéreteinket be tudjuk tartani. Legfőbb prioritásunk a 3.1-es alcím alatti kifizetések kell, hogy legyenek, amely megint csak a kohéziós politikát csatlakozik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vlasek úr. Most a képviselőnek adom meg a szót. Senhor Presidente, o processo de negociação com o Conselho trouxe-nos os resultados... Köszönöm szépen, elnök úr, a tanácsal folytatott tárgyalásoknak a folyamata. Után most az eredményekre várunk. Valószínűleg további megszorításokra kell felkészülni. És és nagyon komoly megszorítások várhatóak. Nos, úgy gondolom, hogy hogyha az 1%-os GNI nem, nem érjük el, akkor ez mindenképpen csökkentéseket jelent, ezt nem lehet elfogadni, a stabilitási paktumotnak így nem tudunk megfelelni, illetve úgy gondolom, hogy ezzel a költségvetés újraelosztó funkciója gyakorlatilag értelmetlenné válik. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek mint egy áldozatául estek különböző IMF programoknak. Úgy gondolom, hogy egyre nagyobb kihívások előtt állunk, és egyre több a hazugság, és úgy vélem, hogy normális az, hogy a, a népesség körében is egyre nagyobb az elégedetlenség. Köszönöm. Most Hartong képviselő következik. Voorzitter, notabene een Chinees belegger. Elnök úr, egy kínai befektető két héttel ezelőtt a következőket mondta, az európai országokban mutatkozó problémáknak a gyökere olyan társadalomban kereshető, amely már a végét éli. A szocializmus vívmányai miatt most lustasággal kell szembenézni Európában, és ez mindennek a gyökere. A költségvetési problémák pedig abban gyökereznek, hogy egyre többet költenek a lustaság fenntartására. A szociáldemokrácia arra gyakorlatilag védi a védhetetlent, és ez vezetett a visszásságokhoz. Ezt láthatjuk a 2012-es költségvetékben is. Az új költségvetés több munkahelyet irányoz elő az eurokraták számára, osztogat a saját soraiban, de nem mutat a polgárok számára többlet értéket. Sőt, ezzel ellentétben a 2012-es költségvetés nem hogy megoldja, hanem rosszabbítja a problémákat. Az egyetlen megoldás, amire Európának szüksége van, az a haszontalan dolgoknál való megtakarítás, és olyan dolgokba való befektetés, amelyek például ténylegesen munkahelyeket teremtenek, így fognak megfelelő keresethez, megélhetéshez jutni a polgárok és a családjaik.

Guardia Fával adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy amikor belássuk magunkat egy, egy tárgyalásba, akkor néha egy kicsit elveszítjük a realitásérzékünket. Vannak olyan kollégák, akik az eredményt, a tárgyalás eredményét nagyon erősen kritizálják, hiszen de úgy gondolom, hogy azt elfelejtettük, hogy az Európai Parlament javaslatait, kéréseit gyakorlatilag 90%-ig teljesítették. Tehát nagyon jó, nagyon ö, elfogadhatónak tartom a helyzetet, egyáltalán nem rossz. Vannak olyan programok, amelyek a válságból való kilábalás segítik, innováció, a KKV-k segítsége, az intelligens energiák, az Erasmus mondus, avagy a déli szomszédainkat is próbáljuk segíteni, hogy demokratikusabb jövő elé nézünk, de nyilván sohasem lehet teljes a megelégedés. Már három éve beszélünk arról, hogy megszorítás, megszorítás, megszorítás, hogyha ez az elv nem megfelelő a parlamentnek, akkor úgy gondolom, hogy az európai gazdaság, amely számos nyomást kell, hogy elviseljen, nem fog megváltozni. Én azt gondolom, hogy egy további lépést kéne tenni, ez pedig azt, jelent, ez azt, ez azt jelenti, hogy a kifizetéseket mindenképpen meg kell tenni. Tehát az nem elfogadható, hogyha a, az előirányzatokat nem teljesítjük, ezt mindenképpen meg kell tenni, hogyha valamire előirányzunk valamit, akkor azt teljesíteni is kell. Köszönöm szépen, Guardia Szábal asszony, most Jensen asszony következik. Köszönöm szépen elnök úr. Én is azt szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok az elért eredményekkel. A parlament oldaláról olyan eredményt láthatunk, amely Palesztina számára biztosítja a kellő forrásokat, és a kutatás fejlesztésre is megtaláltuk a megfelelő eszközöket, illetve az ITRE finanszírozása is biztosított a továbbiakban is anélkül, hogy túlzottan sok megtakarításba kellene belemennünk. De az eredménnyel van egy problémám, nevezetesen a hatos számú módosító költségvetés keretében. Itt sajnos tarthatatlanná válik a helyzet lassan. A tagállamok, a tanács egyrészt ugyanis azt ígérik, hogy ha további pénzekre, forrásokra van szükség, akkor ezt biztosítani fogják, és gondoskodnak arról, hogy mindenki ki tudja fizetni a számáit. Aztán pedig jön a bizottság, aki azt mondja, hogy ki kell fizetnünk a számlákat, adjatok több pénzt, és akkor jönnek különböző országok, hogy akik azt mondják, hogy nem fogadjuk el, nem hisszük el a bizottság számait, ugyanis azok nem helytállóak. Ezt teszik anélkül, hogy megmondanák, hogy akkor mik a helyes számok. Ez pedig egy tarthatatlan helyzethez vezetett. Nyilvánvalóan ki kell egyenlítenünk a számláinkat, az európai költségvetés 50-60 százalékban beruházási költségvetés kell, hogy legyen, tehát a időszak elején nincsen sok kiegyenlítendő számla, ugyanakkor a programozási időszak 7 éve elteltével jönnek a vaskos számlák, hogyha tehát megnézzük, hogy milyen eredményt kapunk a költségvetési tárgyalások után. Egy Dán kolléga azt mondta a költségvetési tárgyalások után, érthetetlen számára a helyzet, egyre nehezebb az EU-s forrásokból pénzhez jutni, a számok azok mindig elmaradnak a valóság mögött. Tehát arról kell, hogy gondoskodjunk, hogy a felelősségünket ellátjuk, és gondoskodunk kell arról, hogy be, ki tudjuk fizetni a számáinkat Más nem elfogadható számunkra. Köszönöm szépen, Jensen, az, hogy most Jerzséjeszka hogy következik. Dziękuję, panie przewodniczący. Unia Europejska... Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniónak jó hírekre van szüksége. Az a tény, hogy az európai intézetek, és ez alatt a tanácsot, a parlamentet és a bizottságot értem, megegyeztek a 2012-es költségvetésben, ez jó hír. Szeretném meglagadni az alkalmat, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért. Különös tekintettel asszisztenseinkre, segítőinkre, a titkárságon dolgozó kollégákra, akik sokszor sok, sokszor késő estig, vagy akár hajnalig dolgoznak. A költségvetéssel kapcsolatos legsúlyosabb problémákat azonban nem sikerült megoldani. Bizonyos problémák sokkal inkább krikistályosodtak. Remélem, hogy a költségvetési jellegű ilyen problémákat mi hamarabb meg tudjuk oldani. Ott van például a 2012-re vonatkoztatott pótköltségvetés, a hatos számú. Most ezzel kapcsolatban bizonyos problémák merültek fel, és úgy vélem, hogy ezen, gond, ezen gondok nem csak hogy megmaradnak, hanem valószínűleg fel is sokasodnak az elkövetkezendő időkben. Az európai Unió programjaival, terveivel kapcsolatos tervek elképzel- vagy elképzelések túlságosan magasak voltak, például a közös diplomáciai szolgálat, vagy a humanitárius segélyek, strukturális reformok, kutatás és innováció, és folytathatnám a listát. Nos, ezek az elképzelések, tervek, ezekhez nem kapcsolódik a megfelelő pénzügyi háttér újabb és újabb fellépéseket próbálunk megvalósítani, de ezeknek nincs meg sokszor a háttere, a pénzügyi háttere. A tárgyalások alatt tapasztalt problémák azt hiszem még egyszer felszínre fognak törni, hogyha nem mondjuk meg az alapgondokat. Remélem, hogy az egyeztetés mindenképpen előremutató lesz majd. Köszönöm szépen, most Grilli asszony következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Ez a tanács költségvetése, amelyhez egy picit módosított az Európai Parlament és ez már is problémákat fog majd okozni a RAL vonatkozásában megint a 2012-es költségvetésben nem voltak megfelelő emelések, mindenképpen megtakarításokat akartak elérni, és nem engedték, mindenképpen a, a válságból való kilábolásra akartak koncentrálni. A projektek, strukturális projektek kezdeményezőit nem bátorítják a projektek kidolgozására. Ugyanez a probléma az agrárválsággal is. Ezt nem vették előképpen figyelembe. A tagállamok, mint ahogy saját magukra és saját polgáraikra és az Európai Unióra is megszorító intézkedéseket kényszerítenek. A következő több éves költségvetést is majd hátraveti az a bizalomhiánya, amely kialakult, és ezzel teljesen egybevág az az adatsor, amit láttunk eddig a biztos úrtól. Ennek ellenére szerintem vannak lehetőségek, például a saját erőforrások bevezetése, ami sürgős lenne. Köszönöm szépen, Gröli asszony, most két percre megkap szót Marinescu úr. Domnule președinte, domnule comisar, Köszönöm, biztos úr. Elnök úr, először is eh, meg kell köszönnünk a raportőrnek azt, hogy eh, mindenfajta igazi mozgástér nélkül ilyen hatalmas eh, feladatot tudott elérni. Ugyanígy szerintem elégedettek lehetünk magával azzal a tényel, hogy van költségvetés, válságos időket eh, élünk. Kár lett volna a válságot egy költségvetési válsággal is megfejelni. Mindent természetesen blokkolhattunk volna, de a bölcsességünkben ezt eh, nem tettük meg. Sajnálatos módon ez a bölcsesség nem jellemezte a tanácsot. Mi tiszteletben tartottuk eh, a Lisszaboni szerződést, eh, mindig ugyanaz történik, eh, a tanács diktál egy számot, és aztán nem hajlandó arról tárgyalni. Ez nem normális. Az ilyen diktátumoknak az az eredménye, hogy van egy összeg, és aztán azt kell a különböző európai politikák között szétosztani. Előbb kellene felmérni az igényeket, a szükségleteket, és aztán hozzájuk rendelni a számokat. A költségvetési módosító javaslatok is majd elfogadásra kerülnek, illetve a bizottság vállalta, hogy ilyeneket előterjeszt akkor, amikor szükségesek lesznek. Ugyanez vonatkozik a hatos költségvetési módosító levélre is. Nem tudom, hogy jövőre milyen módszer szerint fogunk dolgozni, de nem mehet úgy, mint eddig. Egész egyszerűen nem lehet bízni a bizottság számaiban. E, két fontos e, folyamat lesz jövőre, a 2013-as költségvetés és a több éves költségvetés. Ha ugyanezt az eljárást folytatjuk, mint idén, az alás az Európai Uniót. Köszönöm. Köszönöm szépen. azt, hogy következik egy percre. Oui. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd húzzuk alá, hogy e, az új eljárásoknak megfelelően eh, fogadtuk el ezt a költségvetést. Ugyanakkor eh, második évben eh, a parlament a kifizetésekkel kapcsolatban elfogadta a tanács javaslatát, ami reálértéken csökkenti a költségvetést. Ez a szembe megy az Európai Bizottság első javaslatával, ott magasabb összegek szerepeltek. Ami a kötelezettségvállalásokat illeti, ott gyakorlatilag minden költségvetési sorban hozzá kell igazítani a költségvetést, hozzá kellene igazítani az igényekhez. Ez lehetővé tenni az Európai Unió számára, hogy például a kutatások területén elérje célkitűzéseit. A közösségi költségvetés tehát nem megfelelően van irányítva, és azt gondolom, hogy 80% vonatkozásában oda kell figyelnünk a jövőben való befektetésre. Köszönöm szépen, Abad úr. Carvalho Sr. Presidente, Sr. Comissário, congratulmo. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Nos, a 2012-es költségvetésre vonatkozó végső javaslatot sikerült elfogadni, de mindenképpen ki kell emelni azt is, hogy a tanács rugalmaság eszköz, mint 200 millió a parlament, a parlament kérdésére 200 milliót tett még hozzá. Nos, 2012-re úgy gondolom, hogy mindenképpen példaérték, példás költségvetés kellett volna felmutatnunk. Gondolok az innovációja, a KKV tevékenységre, az Erasmus Mundusra, a tudományos katatásra, illetve az energiára. Ezekre a kérdésekre sikerült a megfelelő összeget megkapni. Köszönöm, mondja az elnök Mátéra asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelt tanácsi, tisztelt tanácsi elnök úr. Szeretnék gratulálni azon kollégáknak, akik részt vettek a tanácsal folytatott egyeztetési, egyeztetési tárgyalásban. Rendkívül bonyolult munka volt ez, és természetesen számolni kellett a megszorításokkal, illetve a tagállamok költségvetési megszorításaival. A tárgyalások eredményét pozitívnak is lehet nevezni, hiszen a néppárti prioritásokat gyakorlatilag viszont láthatjuk a költségvetésben. Az egyes A fejezetben, amelyekben az európai vállalkozások növekedéséről van szó, illetve az emberi, a humán tőkéről, tehát a Life Learning Program, az Erasmus Mundus kérdésében, nos, ezeket a kérdéseket, vagy költségvetési sorokat megtartották. Ugyanakkor már második éve fordul az elő, hogy a tanács hajthatatlan, és az összes költségvetési soron egyfajta fűnyírő elvvel szeretne csökkentéseket végrehajlódni. A 2011-es évhez képes 1,87%-os csökkenés történt. Nos, ennek az lenne a célja, hogy a bizottság által javasolt gazdasági fellendülés, amit a parlament is természetesen szívesen fogad, nos, hogy ez megvalósuljon. Azt gondolom, hogy ez győztes stratégia lehetne, ugyanakkor, amikor amíg az eredmény mutat, a, a tanácsi egyeztetés eredménye, némi aggodalomra aggodott. Az zárnám elnök úr, hogy ez az eredmény akár az európai polgárok bizalmát is csökkentheti, hiszen azt láthatják, hogy az európai intézmények nehezen tudnak együttműködni, és ez főleg akkor súlyos, vitja a helyzetet, amikor ilyen komoly válságban élünk egyébként is. Elnök, köszönöm szépen, Rübig úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Lewandowski biztos úr, szeretnék gratulálni a költségvetés tárgyalások lezárásához, még akkor is, hogyha nemzetállamok számára nem feltétlen szolgál példaként a kifizetéseknél, össze kell hasonlítani eh, azt, hogy mit végez az unió és mit végeznek a tagállamok, és a tagállamokat fel kellene esetleg szólítani, hogy a felső küszöbértékeket ne lépjék túl. Azokat a küszöbértékeket, amiket magunkra nézve is kötelezőnek tartunk. A tárgyalás elvét eh, követve bizonyos automatizmus konfliktus, egy bizonyos fajta önkorlátozás alakult itt ki európai szinten. Mi nem akarunk túlzott adósságba verni magunkat. Ezt a önálló, önálló kötelezettségvállalást jó lenne, hogyha önkéntes alapon a tagállamok is vállalnék. Szeretnék kifejezetten köszönetet mondani a bizottságnak azért is, hogy az Erasmus programot az újságírók számára amit egy előkészítő intézkedésként fogadtunk el múlt évben, ezt Nelly Cruz biztos asszony átvette, és ez a újságírói program a, az Európai Unióban utazó újságírók számára új ismereteket biztosít, hogy az európai politikát hogyan folytatják az egyes tagállamok, a különböző médiák és a szociális hálózatoknak mi ebben a szerepe. Úgy gondolom, hogy itt nagyon nagy az esély arra, hogy az újságírók számára közelebbivé tegyük Európát. Annak is örülök, hogy az Erasmus eh, program a fiatal vállalkozók számára is ösztönzőket kap. Itt új foglalkoztatást fogunk teremteni, új munkahelyeket, és azt várjuk, hogy kialakuljanak hálózatok beszállítókkal, ügyfelekkel is. És azért is szeretnék köszönetet mondani, hogy a bizottság kilátásba helyezte, hogy a Innsbrucki ifjúsági olimpiát támogatja. Remélem, hogy ez is összehozza határokon átívelően az embereket, pont a sport területén, ahol nagyon fontos a teljesítmény, és ezért ez mindenünk számára fontos. Köszönöm. Köszönöm, Rubik úr. Sonkeri úr következik. Uh, uh, Köszönöm. Én üdvözlöm ezt uh, a megállapodást, mégpedig különös tekintettel arra a gazdasági válságra, amely nem igen tett számunkra más választás lehetővé, az elkövetkezendő évben, sőt években nem igen van lehetőség a költségvetés növelésére. Én most inkább, leginkább a óceánokra, illetve a tengeri, tengeri halászattal kapcsolatos költségvetési sorokra koncentrálnék. De van, aki úr arról beszélt, hogy a tenger erőforrásait jobban kihasználva munkahelyeket lehet teremteni. Az Atlanti óceánon, az Atlanti óceánnak ki lehetne használni a az áramtermelő képességét, a hullámok erejét, illetve a tenger alatti erőforrások kiaknázása is egy komoly lehetőség amely akár ellensúlyozhatja azt a problémát, ami a túlhalászásból bekövetkezett. Ami a sportot illeti, Rübig úr egy sor olyan dolgot mondott, amivel én egyetértek. Én külön kiemelném a sport célú Erasmus költségvetési sor fontosságát. Nem adunk jelenleg megfelelő pénzeket erre a célra, holott ez is gyógyíthatná a bajokat. Állandóan beszélünk arra, arról, hogy költsünk többet a kutatásra, és ezzel majd betegségeket tudunk meggyógyítani. Miért nem preventív hozzáállást alkalmazunk, és ezek a betegségek ki sem alakulnak egy sportos életmód mellett? Köszönöm, spontán felszólalások következnek az első hozzászóló Kozlovszki úr köszönöm, elnök úr biztos úr először is szeretnék gratulálni az elért sikerhez. Kompromisszumot sikerült elérni a 2012-es költségvetéssel kapcsolatban. Nem sikerült elérnünk mindazt, amit az Európai Bizottság eredetileg javasolt, de azért láttunk eredményeket. Gratulálok a lengyel elnökségnek, mert ők is konstruktívan részt vettek ebben a sikerben. A tagállamok várakozásait és az intézmények elvárásait kellett kiegyensúlyozniuk. Azonban a valóság azt jelenti, hogy a kohéziós politikákra nem sikerült kellő figyelmet fordítani. Ilyen költségvetés során oda kell figyelni a tartalékokra, illetve a marzsokra, oda kell figyelni azokra a területekre, ahol adott esetben még felhasználható pénzek maradnak bent. Rubiks képviselő. Paldies, priekšsēdētāji. Én arī piekrītu tam daudziem piezīmēm, kas tika izteiktas. Én is egyetértek számos kollégámmal, akik a 2012-es költségvetés sorsáról beszéltek. Nos, személyes véleményem szerint a tanács javaslatai a különböző e, előirányzatokkal kapcsolatban túlságosan messzire megy. Ha megnézzük a költségvetés egészét, akkor azt láthatjuk, hogy a tartalékba helyezett pénzek összege nem elégséges. Én nem azt akarom ezzel mondani, hogy a tanácsnak igaza van, és, va- és a különböző fejezetekből a tartalékba kéne átmenteni összegeket meg kell nézni, hogy pontosan mekkora része, a különböző összegek, összegeknek mekkora százaléka van a tartalékban. Köszönöm Morganti képviselőköt. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Én azt gondolom, hogy megelégedése ad okot ez a, megelégedés, ez a megállapodás, amit sikerült elérni. Ez jót tesz a KKV-knak, és a Frontex költségvetése is megnövekedett, tehát újabb erővel tudjuk védeni a határainkat. Nos, vannak, vannak olyan kiadásra irányuló növekedések, amelyekkel nem feltétlenül tudok egyetérteni, például Latin Amerika és Ázsia együttműködése irányuló összegek. Aztán a ciprusi török közösség megsegítésére alkalmazott alapokra is gondol, gondolok. Kérdés az, hogy hogyan kell viselkednünk olyan területekkel, amelyek nem az Európai Unió területét képesik. Nos, ugye a válság nagyon megnézíti a helyzetet, ezért nagyon fontos volt, hogy sikerült végül ezt a megegyezést tető alá hozni. Köszönöm szépen, Morganti úr, mondja az elnök úr. Ügyrendi kérdésben kér szót? Köszönöm szépen, elnök úr, csak azt szerettem volna közölni, hogy ellopták a fülhallgatómat a helyemről, úgy gondolom, hogy elfogadhatom ebben a parlamentben, ellopják az ember fülhallgatóját. Ez a saját magán tulajdonú fülhallgatón volt. Rövid úr, hát remélem meg tudjuk valahogy oldani ezt a problémát. Hogyha megtaláljuk, akkor tájékoztatjuk önt, de valóban borzasztóan szavaró dolgok ezek. Most Lewandowski biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Csak röviden akarok hozzászólni. Egy nagyon szerény költségvetésről van szó a 2012-es évre vonatkozóan. Ez eh, a tagállamok összjövedelmének kevesebb mint 1%-át öleli fel, annak ellenére, hogy a Lisszaboni szerződés egyre több feladatot ró ránk, és annak ellenére, hogy egyre súlyosabbak azok a kihívások, amelyekre csak közösen tudhatunk választ adni. Nominálisan növekszik a költségvetés, de valós értéken, reál értéken nem növekszik, hanem csökken a bizottság és a parlament beleegyezett abba, hogy takarékoskodjon. Például 94%-ra szorította le a tavalyihoz képest egyes területeken a kiadásokat. Azt a vádat kapjuk, hogy mi költségvetési növekedést akarunk elérni, miközben e, máshol csökken a költségvetés. De ez nem igaz, csak négy országban csökken ténylegesen a költségvetés. A többi nemzeti költségvetés, beleértve a britet és a holland költségvetést is növekszik a 2012-es évre. Ez azért van, mert e, vannak az éves költségvetésben olyan kötelezettségvállalások, amelyeket nem lehet nem teljesíteni. Tehát e, nem eh, lehet eh, azt mondani, hogy eh, csak a mi költségvetésünk növekszik. A milyenket egyensúlyban kell tartani, nem úgy, mint egyes állami költségvetéseket. Jensen asszony és Von úrnak nem volt igaza akkor, amikor ilyen jellegű megjegyzéseket tett. Úgy látom, hogy az a szokás egyes képviselők részéről itt a parlamentben, hogy kritikus megjegyzéseket tesznek, aztán eltávoznak a teremből, és meg se várják a választ. Köszönöm szépen, biztos úr. Most Dominikónak adom meg a tanács nevében a szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie i panowie posłowie. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Természetesen vitázhatunk a különböző kifizetési előirányzatokról, egyéb kérdésekről, és mindig lesznek elégedetlenek. Ez bármilyen kérdésben így van, még a nemzeti költségvetésekben is ugyanez a helyzet. Mindig vannak elégedetlenek, akik úgy vélik, hogy bizonyos kérdésekre nagyobb összegeket kellett volna előirányozni. Az EU-nak nehéz a helyzete, és nehéz a helyzet a tagállamokban is, ezért nagyon nehéz plusz összegeket, plusz finanszírozást találni. Véleményem szerint a költségvetési eljárásnak két fontos üzenete van ide. Ezeket mindenképpen ki kéne emelni, hogy el ne felejtsük ezen fontos üzeneteket. Először is az idei költségvetési eljárás során azt láthattuk, hogy az Európai Unióban igenis meg tudjuk oldani a nehéz problémákat. Mégpedig úgy, hogy kizárólag a közösségi módszert használjuk. Kizárólag ezzel élünk, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a Lisszaboni szerződés pontosan ezt írta le. Egyéb megoldásokra, módszerekre nem volt szükség, elég, elégségesek voltak a szerződés által előírt eszközök. És ezt azt gondolom, hogy az Európai Unió szerepét növeli, és láthattuk tehát, hogy a közösségi módszer igenis működőképes. A második fontos üzenet pedig az lenne, hogy a hatos költségvetési módosítás érő kritikák ellenére sikeres volt a egyeztetés. A parlament és a tanács kötelezettség vállalásai, e, vállalásait tiszteletben tartották a e, egyeztetés alatt. Vitatkozhatunk azon, hogy a 200 millió megfelelő összeg, vagy nem, de aki részt vett az egyeztető tárgyalásban, tudja, hogy a probléma lényege ez az összeg volt amikor végül döntést hoztunk, azt hiszem mindenkinek a meggyőződése az volt, hogy ez a 200 milliós összeg helyes volt. Nem az volt a kérdés, hogy mennyi plusz pénzre van szükség, hanem nem az volt a kérdés, hogy van-e szükség plusz pénzre, hanem hogy ez mennyi legyen. Ez volt tehát a két legfontosabb eleme ennek a költségvetési járásnak, ezeket ne felejtsük el. Most azt kéne elérni, hogy az Európai Unió különböző egyezményeit, illetve a Lisszaboni szerződés elemeit a gyakorlatban is meg tudjuk valósítani. Legközelebb erről beszélünk majd. Köszönöm szépen, Dominik úr, mondja az elnök. Lamassur úr, ön következik. Kérem, zárja le ezt a vitát. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is csatlakozni ahhoz az elemzéshez, amit eh, a tanács elnöke itt elmondott szekünk, nekünk. Eh, a 27-ek Európája működik. Hallani lehet eh, itt vagy ott olyan kívánságokat, hogy egyes tagállamok menjenek messzebb, gyorsabban, fogjanak össze szorosabban, de valójában az az Európa, ami működik, az a 27, 27-ek Európája. Ebben a nagy válságban is találtunk megoldást, olyan költségvetést adunk az Európai Uniónak, amelyre szüksége van, ez egy jó hír. Ami a többi dolgot illeti, eh, elnök úr, a tanács egységesen fogadta el ezt a költségvetési javaslatot. A parlament néhány perc múlva szavaz, három szavazás lesz. Az első az intézményközi megállapodásról, a második a 2012-es költségvetésről, a hármas pedig a, 2000, a harmadik szavazat pedig a 2011-es költségvetéshez benyújtott hatodik módosításról szól. Ez egy csomagot alkot. Remélem, hogy nagy többséget fog élvezni a három javaslat. Nyilván nem lesz egy hangos szavazás, mint a tanácsban, de biztos örülhetünk majd egy nagy többségnek. Köszönöm. Köszönjük, Lemaszúr úr. Lezárom a költségvetési vitát. Most rövid 5 perces szünet következik, és 12 órakor kezdjük a szavazást. Bueno, usted